Greg Tarandi jelentés a parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai, és már is megadom Tarand úrnak a szót négy percre. Parancsoljon Tarand úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A pénz, a pénz persze számít, és az idős pénz, éppen ezért a négy perc egy egész vagyont ért. Ezt mindenki tudja, de nem mindenki tudja az állampolgárok között, hogy a főtitkár, az elnökség és a költségvetési bizottság döntenek a költségvetésről, és a három hatóság között az eljárási szabályzat alapján az jelentéstevő navigál és közvetít a méreható és konstruktív párbeszédre az idő viszont nagyon kevés. Ugyanakkor vannak más szereplők, például az Európai Bizottság, aki a megállapodott határidők betartását kéri, hogyha holnap elfogadjuk a jelentést, akkor azt mondhatjuk majd, hogy jobb késő, mint soha. Ez az egyik szempont. Másik szempont az, hogy sok szabályzat, gentleman megállapotás, intézményközi megállapodás és belső bizottsági szabály van, amelyekről egy korábbi generáció döntött. És ezek ugyanakkor kihatnak a mi költségvetési tárgyalásunk eredményére is, hiszen sem nem tudjuk csökkenteni, sem nem tudjuk növelni a korlátokat, még akkor sem, hogy a szükség van erre. Számomra személyesen ez volt a legnehezebb része a jelentés elkészítésének, de nagyon sok főigazgató, a parlamenti főigazgató, eh, a főtitkár eh, hivatala nagyon rugalmasnak mutatkozott, az asszisztensek és a frakciók is, végezetül persze az árnyék jelentéstevők és a koordinátorok is, és a szakbizottság elnöke is rugalmas volt, tehát köszönöm mindenkinek a munkát. Itt vagyunk, e késő esti órán, és a jelentés tervezet készen áll. Persze különböző elvárások vannak egyrészt, hogy a nehéz gazdasági helyzetben, mely a valóságban van, mi is takarékoskodjunk, másrészt biztosítsuk, hogy a tisztelt ház jól működjön. Azt kell, hogy mondjam, hogy néha heves vita és konzultáció zajlott, de sikerült egy jó kompromisszumot találni demokratikus szavazás eredménye a szöveg a Költségvetési Szakbizottságban, és el tudom fogadni a demokratikus szavazás eredményét, ezért azt javaslom a képviselőtársaknak, hogy fogadják ezt el. Azonban van itt egy probléma a sofőrszolgálat interni, bel, belső vétételé kapcsán. A szakbizottság arra kérte az előadót, hogy készítsen elő tartalékot, hogyha ősszel, mert előbb nem, újra visszatérünk erre a kérdésre, és a különböző információk alapján döntünk majd arról, hogy felszabadítsuk a forrásokat vagy sem. Hogyha megnézném a jelentés mellékletét, és azt látom, hogy a bűró, az elnökség dönthet erről a kérdésről, már pedig ez nem az ő döntésük. Mi több, úgy gondolom, hogy ez éppen a házszabályba ütközik. Tudom, hogy kell ezt a hibát kiküszöbölni, és remélem, hogy ezt békés módon rendezhetjük. Ugyanakkor pozitívan azt mondhatom, hogy a kitűnő fordító szolgálataink ö, hozzájárulnak ahhoz, hogy a Google Translate nagy pénzt szakítson a piacon, hiszen ezeket a szövege, szövegeket um, töltik fel a, a gépeikbe. Éppen ezért um, kérjük meg a Google-t, hogy uh, járuljon hozzá a parlament költségvetéséhez uh, önkéntes módon, és ilyen módon uh, talán jobban megértik, hogy uh, milyen összefüggés van a milliárdok besöperése és a szegényes fizetések között. Elnök asszony, komolyan szólva, Örülök, hogy a beruházások és a folyóköltségekre vonatkozó zöld javaslatok, illetve a környezettudatosabb közlekedésre vonatkozó javaslatokat beemelték a jelentéstervezetbe. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben a néha átláthatatlan és nehéz folyamatban, és remélem, hogy sikerül elfogadni a jelentést holnap. Köszönöm szépen, Rubik úr két percet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék az előadónak, Tárán kollégának köszönetet mondani a 2017-es pénzügyi tervezet eh, miatt nagyon jó az álláspont, és jelentős mértékben járult véleményem szerint hozzá ahhoz, hogy megállapodjunk egy olyan költségvetésben, amelyet már az állam és kormányfők a 7 éves időszakra 4%-kal csökkentettek, és 1% megtakarítás eh, írtak elő a, a szolgálati helyekkel kapcsolatban, minél takarékosabban kell az fizetők pénzével természetesen bánnunk. A 20%-os részesedésünk ebben, ami általában az igaz, közigazgatási költségekből ránk e, erül, mi 19, 17%-ra csökkentettük ezt az arányt. Ez egy, egyedülálló, nem is emlékszem, hogy az elmúlt években lett volna ilyen csökkentés. De a tartalékok biztonságával 0,6%-os, ami messze az inflációs ráta alatt van. És hogyha az állandó kiagásokat összehasonlítjuk, akkor 1,4%-os nagyon takarékos költségvetés ez. Tehát, és mégis úgy gondolom, hogy minden kollega itt a házban fontos lenne, hogyha a saját megtakarítási lehetőségeikkel is élnének. Nagyon sok terület van, ahol felső határok vannak, és nem kell mindig mindenkinek mindent kihasználni a lehetőségek közül. Az Európai parlament pont az a szép, hogy az Európai Parlament egyes tagjai jelentős mértékben felelnek a helyzetért. Az, hogy sokat vagy keveset dolgozik az ember, az szabad választás, de így is úgy is nagy lehetőségeink vannak. Köszönöm. Köszönöm. Denano úr a következő. Tisztelt elnök asszony, én is szeretnék köszönetet mondani Tarand kollégának, aki tényleg meghallgatta az árnyék előadókat, és jó irányban készült el ez a jelentés, és igazán sietni kellett, hogy tartsuk a határidőt a merényletek ellenére. A 2017-es előrejelzések úgy gondolom, hogy kiegyensúlyozott észszerű számokat jelentenek tömegeket nem hiszem, hogy nagyon izgatja, hogy milyen fejezetekből áll ez a költségvetés, de mindenképpen örülhetünk annak, hogy 1,4%-kal nőtt csak a folyóköltségek összege, a sok nyelvűség költsége a, az ír nyelv miatt növekedni fog, és a biztonsági költségek is nyilvánvalóan külön választottuk a beruházásokat és a működési költségeket. Nem lehetne érteni a költségvetést, hogyha nem különböztetnénk meg a kettőt. Fontos, hogy a folyó működési kiadások és a beruházások elkülönüljenek a jövőben. Köszönöm. Köszönöm, most pedig két percben Torvalds úr következik. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálni szeretnék Tarand barátomnak, az előadónak a kitűnő munkához. A parlamenti költségvetés 2017-es költségvetés előrejelzései meglehetősen érdekesen zajlottak, hiszen ennek átláthatónak kellett volna lennie, ahogy kialakítjuk azt szeretnénk gondolni, hogy a politika általánosságban és a pénzügyi források felhasználása átlátható. Hát legalábbis erről beszélünk otthon a választóink körében. Azonban a dolog úgy áll, hogy a parlament költségvetése teljes mértékben átláthatatlan, és ez nem elfogadható. És nagyon sok strukturális probléma van benne. Nincsen különbség a folyóköltség és a beruházások között, nincsen részletes információ arról, hogy a rendkívüli kiadásokat hogyan használják fel, nem ellenőrzik a különböző költségvetési ö, források az eredeti szándéktól eltérő felhasználását. Már ö, 1494-ben Sebastian Brandt a Bolondok hajójának szerzője, aki Strasbourgban szült, született, a Das Narenschiff című hajót publikálta. No, és itt a Sze egy ismeretlen társaság Norragónia, Bolondország fele indul útra, és Bizony az információk, melyek rendelkezésre állnak, nem mindig kielégítőek. Nem meg kell akadályozni, hogy egy olyan hajó legényzete legyünk, ahol, amely nem tudjuk, hogy hova tart, és mi nem tudunk kommunikálni egymással. Éppen ezért a bizonytalanságot, melyet az EU-ba vetettek, ki kell küszöbölni, nagyobb átláthatóságot kell kérni, és a végszavazás, a költségvetési végszavazásig vezető hónapokban ezen fogunk dolgozni. Köszönöm. Köszönöm. Omar Zsi úr másfél percben. Merci. Elnök asszony, köszönöm szépen, és engedje meg, hogy üdvözöljem az elvégzett munkát, a jelentéstevő nem könnyű munkát végzett. Ezzel a költségvetéssel vagy ezzel szemben három elvárásunk is van egyszerre. Egyfelől az európai demokráciát meg kell védeni, fenn kell tartani, aztán az is elvárásunk, hogy a biztonsági problémákra választ adjunk, és a legfontosabb az, hogy példát mutassunk. Ami a példamutatást illeti, azt gondolom, hogy jobban is teljesíthettünk volna. Bizonyos kiadások nem igazán hasznosak, különösen a, az Európai Parlament irodáinak felújítására gondolok, illetve az európai képviselők egyes közlekedési kiadásaira is gondolok. De a lényeg nem is ebben van, a lényeg abban a lehetőségben van, hogy megerősíthetjük az Európai Parlament jogalkotási képességét és az európai demokráciát, és el kell, hogy mondjam, hogy nem értem, hogy miért kellett a fordítási eh, kiadásokat megnyírbálni, amikor egyhangulag úgy gondoltuk, hogy ezeket a kereteket eh, meg kell tartani. Eh, az, hogy jelnyelvi tolmácsolás is lesz, az mindenképpen pozitívum, hogy ez bemaradt a jelentésben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fernándes úr, másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék én is gratulálni az előadónak, és hangsúlyozni, hogy valóban óriási erőfeszítésekkel érte el ezt a remek eredményt, támogatjuk, és a jelentést megszavazzuk majd. Az EU költségvetés beruházási költségvetés 94%-a beruházásokra kerül, és csak 6%-a az adminisztratív kiadásokra. Az EU egy ötöde adminisztratív kiadásokat használ fel, ezt szokták mondani, pedig ez nem így van. Tisztességes jogalkotás, jó minőségű jogalkotás a költségvetés eredménye. És ehhez azért szükség van egyfajta alapvető minimumra, emberi és technikai erőforrásokban egyaránt. Természetesen a diverzitás, a multilingvalizmus szintén szükséges, szükség van a biztonságra az itteni munkához, megfelelő rendszerekre van szükség, tehát egyfajta minimális költségvetésre szükség van a munkánkhoz. A költségvetés pedig ezt szolgálja, hatékony, biztosítja a szükséges forrásokat, amivel pozitívan tudunk reagálni az előttünk álló kihívásokra. Már pedig szembesülünk a kihívásokkal, úgyhogy mindenkit arra ösztönzök, hogy szavazza meg holnap a jelentést. Nem ideális, de mégis olyan, amely a lehető legjobb, ami a megtakarítások és a javítás terén elérhető volt, csak az eredetihez képest. Köszönöm. Eh, Viotti úr következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány szempontot szeretnék kiemelni a mérlegből, a költségvetésből, és köszönöm Tarand előadónak a kitűnő együttműködést. Úgy gondolom, hogy a szakbizottságban végzett munka sokkal több megtakarítást tett volna lehetővé. Sokkal átfogóbb munkát végezhettünk volna. Úgy gondolom, hogy például a biztonságra fordított új kiadások fontosak, nem csak a mi biztonságunkról van szó, hanem a munkatársak biztonságáról és az egész parlament működésének biztonságáról, ezeken költségek, amelyekre szükség van, ez nem vitatható, de úgy értem, hogy túlzók a költségek. Azt hiszem, hogy véget kellene vetni azzal, hogy minden költséget azzal legitimálunk, hogy a biztonságra hivatkozunk. Um, és azt hiszem, hogy az autósok tekintetében nagy hibát követünk el. Az európai állampolgárnak meg kellene mutatnunk, hogy kiegyensúlyozottabb eh, és takarékoskodóbb költségvetést tudunk elfogadni. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Benito úr, egy percben tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is azt kell, hogy mondjam, hogy a költségvetés tervezet nem tekinthető komolynak. Nem utolsó sorban az előadó munkája miatt sem. A parlament itt ma voltak éppen a saját jelentését akarja legitimálni. Az Európai Unióban dúló válság fényében a költségvetési tervezetet jó példával, példával kellene tenni. De hát például nem definiálja a tervezet a rendkívüli kiadásokat. A kiadásokat nem ellenőrzik, a bizniszosztályban utazgatnak az emberek, és drága repülőutakat engedélyeznek. Az Európai Parlamentnek ez az első költségvetési javaslatom, úgy, hogy közben Strasbourg és bizottság között utazgat az egész intézmény szörnyű költségeket okozva így. Elnök asszony, miért nem költöznek hozzánk Portugáliába is egyszer-egyszer? Köszönöm szépen. Federhovszki úr másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim, hölgyeim és uraim. Egy dologban meg kell, hogy ismételjem magam, mégpedig abban, hogy megköszönöm az előadónak és az árnyelőknek a kiváló munkát, de azért van egy eredeti gondolatom is, amit még senki nem mondott ma. Talán nem elég világos az önök előtt, hogy az Európai Parlament egyre fontosabb lesz. Ezzel azonban a parlamenttel szembeni fenyegetés is egyre nagyobb lesz a költségvetésben, nem csak, hogy az épületet kell megfelelő forrásokkal ellátni, hanem nagyobb rugalmasságot is biztosítani, akkor, hogyha valamilyen adhok biztonsági intézkedésre van szükség, mint idén. És ezzel egy másik dolog is összefügg. Semmit nem jelent, hogyha arról beszélünk, hogy mennyibe kerül Strasbourgba az utazás, és hogy ez nem hatékony felhasználása a forrásoknak. Ez tény. Az Európai Parlament nem csak egy, nem is kettő, hanem három épülettel rendelkezik, hölgyeim és uraim, és ebben a három épületben fokozottabb biztonsági intézkedésekre van szükség azért, hogy mindenki dolgozhasson. Kér, megkérdezi azonban valaki azt, hogy mennyit takarítanánk, hogyha megszüntetnénk ezeket az épületeket jedné a výdaje na straně druhé ale o to jak jsou tyto peníze využívány. Pontosan a források felhasználása a lényeg, erről beszélek. Úgyhogy azt, arra szólítom fel az itt lévőket, hogy erről gondolkodjunk el. Ezt a szempontot is vizsgáljuk meg. Köszönöm szépen. Manika úr kap egy percet. Köszönöm szépen én is, elnök asszony. Tisztelt kollégák! Amikor húznak egy költségvetésen, az a legegyszerűbb dolog. Egyfajta koeficienssel számolják ki a következő évét, és hogyha újra meg újra csökkentik a költségvetést, akkor egyszerűen torz képet kapunk. Az infláció tavaly alacsonyabb volt, mint végeredményben a az akkori előterjesztéskor számították, de ezt nem vették figyelembe, úgyhogy lehetünk még jobbak, hölgyeim és uraim. A következő szavazástól úgy gondolom mégiscsak a valós igények szerint, a valós szükségletek szerint alakítsuk ki. Meg tudjuk mutatni a lakosoknak azt, hogy hatékonyan használjuk fel forrásainkat. Köszönöm szépen, Dorfan úr. Köszönöm szépen, Állok asszony. Köszönöm az előadónak és az árnyék jelentéstevőnek a kitűnő munkát. Jó eredményre jutottunk, egy olyan eredmény, amelyet megvédhetünk mindenki előtt. Egy olyan intézmény, mint a miénk költségvetési során mindig két oldalra kell figyelni. Egyrészt az állampolgárok azt várják tőlünk, hogy teljesen bánjunk a pénzzel, és takarékosan is. Azt gondolom, hogy erre van is lehetőség, például, hogyha arra gondolok, hogy a delegációs utazásokban mennyit lehetne megtakarítani, hogy hány nyelvi fordításra van szükség, tolmácsolásra van szükség, hány képviselőnek kell menni. Tehát itt lehetnek megtakarításokat elő, előirányozni, de úgy gondolom, másrészt a parlamenti munka minőségét is biztosítani kell, és ez azon nyugszik, hogy a pártok és a munkatársok is megfelelő finanszírozást kapjanak. Szerencsére az Európai Parlamenti Társaság, melynek elnöke lehetek, finanszírozását biztosítottuk, és így a demokratikus viták helyszín is megőrizhető. Fontos tehát, hogy a ház működését szolgáló költségvetési tételeket eh, megőrizzük. Támogatom ezt a költségvetési tervezetet, és remélem, hogy holnap ennek szellemében szavazunk majd. Köszönöm. And thank you. We now move to catch the... Köszönöm szépen, most következnek a spontán hozzászólások. Negreszkó úr az első egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony a költségvetési tervekről szóló jelentés egy kiegyensúlyozott megközelítést mutat az EP működési kiadásaival kapcsolatban. Egyre nagyobb átláthatóságra és hatékonyságra van szükség. A költségvetés részleteinek weboldalon való közzetétele annak a jele, hogy szeretnénk jobban tájékoztatni az állampolgárokat, hogy jobban értsék a működésünket. A jobb demokrácia azt is jelenti, hogy közelebb kell lenni az állampolgárokhoz. Nem csak Strasbourgban vagy Brüsszelben működik az Európai Parlament, egész Európában jelen kell lennie. Ezért nem hiszem, hogy helyes, hogyha ö, különbségeket ö, vezető vezetünk be a tagállamok között. Kelet-Európa esetében korlátozások érvényesülnek, ez azt jelenti, hogy kevesebbet kapnak az ott dolgozók. Mar Máriusz úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. az Európai Parlament bevételi és kiadási tervei között 2017-re vonatkozóan a biztonság és a kiberbiztonság prioritásként szerepel a költségvetés költségvetés összege 3, valahány 10%-kal növekszik majd a 2016-os pénzügyi évhez képest, és 36 millió eurós beruházást terveznek a biztonság terén. Nyilván értékelni kell a kockázatokat és a biztonsági intézkedések költségvetési kiadásait is. Pontosan monitorozni kell, hogy hogyan alakul a költségvetés végrehajtása annak érdekében, hogy teljes legyen és mindenhol jelen legyen az átláthatóság. Nyúria Tasszony. Köszönöm szépen Először is szeretnék én is köszönetet mondani Tarandúrnak, Tarandúrnak a jelentésért. Sokat dolgozott rajta. Szeretném elmondani, mi az ír prioritás. Az, hogy, és az, hogy támogat, ez pedig az, hogy támogatják az ír nyelvet. Nagyon fontos a mi nyelvünk, erősíteni kell, és minden más nyelvhez azonos, nyelvvel azonos szintre kell tudnunk eh, emelni. Ezzel üzenünk fontos az identitásunk, és e ház ezt elismeri. Szeretném ezen kívül üdvözölni azt a e, e tényt is, hogy 3,7 millió eurót fordítanak erre a célra, hogy teljes mértékben elindíthassuk a felvételi pro- programot, folyamatot a nyelvi szolgáltatások kiterjesztésére. Az írnyelvet úgy gondolom ezután élvezhetik, nagyon régóta harcolok érte, és meg tudom, hogy megérdemli ezt. Köszönöm szépen. Vigász úr a következő előadó. Eh, registramos neste relatório a importância de sermos eficientes no uso dos. Meg kell jegyezzük azt a tényt, hogy hatékonyság és átláthatóságra van szükség. A karcsúsítási folyamatoknak azonban nem szabad, hogy diszkriminációhoz, kirekesztéshez vezessenek. Nem szeretném, hogyha a megtakarítási politika kárt okozna. Fontos a biztonság, de azért nem szabad börtönné vagy erődítményé alakítani ezt a házat. Vannak nagyon fontos elemek az Európai Parlamentben, nem szabad a szerepünket elfelejteni. A sofőrökkel kapcsolatban is a javaslat fontos, úgy gondolom, hogy a, fa, a ház élen kell, hogy járjon az alkalmazatokkal kapcsolatban. Köszönöm Tarandónak, adom meg most a szót. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. Érdekes és lényegre törő vita volt. Az észrevetelek és a felszólalások jó benyomást tettek a jelentéstevőre, aki éppen én volnék. Hiszen a jelentéstevő úgy gondolja, hogy a politikai sokszínűség nagyon fontos, és ez majd kiegecesedik a holnapi döntésben. Mint mondtam már, szívesen fogadom el a demokratikus vitai szavazás eredményét, készen vagyok az utolsó pillanatbeli tárgyalásokra is, ma éjjel akár, talán még így is javítani lehet a jelentést. Egyetlen jelentés, amely a különböző intézmények és frakciók és személyiségek közötti kompromisszum eredményeképpen jön létre, és elég nagy szerencsém, hogy ezekkel a személyiségekkel találkozhattam az elmúlt időben, tehát egyetlen ilyen jelentésem lehet ideális és tökéletes. Sok mindent nevetségesé lehet tenni, vitatni lehet, de hát Jelenleg ez a kompromisszum eredménye, és holnap szavaznunk kell. Szavazzunk, és lássuk meg, hogy mi történik. And thank you. That concludes our debate. Köszönjük szépen, ezzel lezárjuk a